Good morning, uh, good morning, colleagues. Uh... Jó reggelt, kedves kollégák! És köszönöm azoknak, különösen akik időben ide érkeztek. Elnézést kérünk azoktól, akik miatt későn kezdünk. De nagyon örülök, hogy sikerült sokaknak időben érkezni. Ma a következő gél, görög, lett, szlovák és máltai nyelven nincs tolmácsolás, és a tegnapi bejelentés mellett van még egy megjegyzésünk, és ez pedig a következő. A koordinátorok eljárását követően november 15-én a közös Libe Econ ülés után a pénzmosás elleni direktívával kapcsolatban decemberben meghallgatásra kerül sor. Ez volt a koordinátorok ajánlása, kiegészítve azokat, amelyeket tegnap elhangzottak. Emelle ezzel a koordinátorok ajánlását elfogadottnak tekintjük a bizottság által a 205-ös szabályértelmében hetes napi rendi pont következik. Köszöntöm minden négy képviselőnket. talán emlékeznek, hogy a Libe Adhok Bizottság részéről szeptember 19-22-én Libanonban jártak, és egy jelentéstervezet készült. Ez egy olyan küldöttség volt, amely nagyon szorosan kapcsolódott alapvető munkánkhoz, a menedékjoghoz, a migrációhoz, és a legfontosabb téma az volt, hogy ezek az országok milyen kihívással szembesülnek a, nagy, a tömeges migrációt illetően partnerségi keretmegállapodás jött létre ezekkel az országokkal, és a delegáció jelentése kapcsolódik a Vezsia véleményhez, aki a menekült és migráns mozgásokról írt, E, biztos vagyok abban, hogy a kollégák ezt már jól ismerik. Kiemeltük még Björk asszony látogatását e, a, tele, a ő látogatásának a célja az volt, hogy a szükséghelyzetet kezeljék egy olyan helyzetben, ahol egy nagyon apró országnak nagy, nagy számú menekülteket kell elhelyeznie, és hogy hogyan sikerül nekik. Visszajelzést kapunk majd a praktikai és politikai kérdésekről, és szeretném tudni, hogy a, azok a képviselők, akik részt vettek ebbe a delegációban, vajon szeretnének-e véleményt megfogalmazni, Engel asszonyra nézek először, aki részt vett ebben a delegációban. Ha nem, akkor folytatjuk. Frank, szeretne valamit hozzátenni? Oké. Okay. I mean, I... Azt akartam még erről elmondani, hogy nagyon gyakorlatias és mindenre kiterjedő látogatás volt. Szeretném megköszönni a titkárságnak, nagyon intenzív programot állítottak össze, nem csak civil szervezetekkel, de menekültekkel is találkoztak, akiket ott el kell helyezni, sokakat pedig EU országokban, Norvégiában, és első kézből láttuk azokat a számokat, amelyekkel Libanonnak meg kell küzdenie, ami egy nagyon apró ország, és megérthettük, hogy mekkora nyomás alá kerültek, milyen összetett nyomás alá eh, a szíriai lakosság részéről a már meglévő palesztin menekültek mellett. A legfontosabb eh, mondani való, hogyha őszíték akarok lenni, hogy megnézzük a számokbeli különbségeket a beáramló emberek számát szemben az Európa áramlóikkal, különösen azokkal, akik Németországba, Svédországba és Ausztriába érkeznek, az a nyomás, amely ezekre az országokra helyezkedik, talán ez az a legfontosabb üzenet, amelyet a delegáció magával hozott. A jogszabályainkkal és munkánkkal kapcsolatban természetesen az elhelyezésről, az áthelyezésről tájékozottunk. Nagyon nehéz környezetben fel kellett ismerni, hogy csak minimális mértékű gyakorlati munkát tudtunk végezni nagyon kiozanító utazás volt ez. Persze sürgős jellegű is volt, hiszen átfogó, koherens, áthelyezési, áttelepítési politikára van szükség a partnerség keretében. Ez, ezért volt a sürgős a látogatás, és jó partnerséget tudtunk kialakítani a civil szervezetekkel és az ENSZ-el, mindezek miatt pedig nagyon hasznos volt a delegáció számára ez a látogatás. Nagyon intenzív volt a munka, szünet nélkül, megállás nélkül dolgoztak. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság eh, képviselő is elmentek Jordániába, ami rendkívül hasznos volt, és megkérjük majd Tomaszt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságból, hogy számoljon be hogy az EU mit tud hozzáadni, milyen munkát tud végezni ezen a területen, segítségnyújtásban. Persze volt a formális elemei és a látogatásnak elmentünk a parlamentbe, egy nagyon őszintű beszámolót kaptunk az ottani képviselőktől, de örömmel mondhatom, hogy nagyon átfogó látogatás volt ez a Libe és a Kokobu tagjai részéről nagyon egyértelműen megfogalmaztuk a saját szempontjainkat, hogy rengeteg segélyt nyújtunk a régióban, számokat mutattunk be, itt most abban is hagyom, és megkérem azt a két képviselőt, aki részt vett ebben az utazásban, hogy szóljanak hozzá. Frankkal kezdem, és aztán Thomas. Frank, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen nem az első észben látogattam el ebbe az országba, hogy a menekültügyi kérdéssel foglalkozzam. Igazából utolsó alkalom, amikor ott jártam, akkor Szíria még mindig egy állam volt, és akkor a palesztin kérdés volt napi renden. Ez természetesen nem tűnt el, tehát ez a probléma még mindig létezik, és ahogyan te is mondtad, a palesztinak mm, bizonytalan helyzetben vannak. Most emellett ott vannak a szíriai menekültek, 1,1 millió regisztráltak a UNHCR-nál, és azt is tudjuk, hogy a szír határ porózós. Nem is lehet ez másképp, hiszen ez az egyik, illetve az egyetlen szárazföldi határ, és ezt le kell zárni. Mind a két irányba áramlanak emberek, és nagyon nehéz ennek a mértékét meghatározni. De azt mondhatjuk, hogy Libanonban minden negyedik ember, és itt tízezer négyzetkilométerről beszélünk, tehát a Belgium egyharmadáról, Tehát minden negyedik ember menekült, de még az is lehet, hogy ennél nagyobb a menekültek száma. Ez természetesen óriási terhet jelent az oktatási rendszerre, a vízhálózatra, a hulladékkezelésre, és így tovább minden területre kihat. Aztán volt még egy további nehézség, amely ilyen sürgősítette a helyzetet. Ez pedig nem más, mint az, hogy Libanon próbálta helyreállítani az administratív architektúrát. Ez mostanra megvalósult. A széleskörű koalíció segítségével először is sikerült elnököt választani, illetve miniszterelnököt kijelölni, és kormányalakítás van folyamatban, amely ugye nem egy könnyű feladat Libanonban, hiszen tudjuk, hogy milyen vallási realitással kell számolni ebben az országban de azt gondolom, hogy év végéig mégiscsak sikerül a kormányalakítás. Tehát erre is oda kell figyelni, és azt is részben kell tartanunk, hogy Szíria kivételével csak egy szomszédos ország hozzáférhető, Ciprus, és nagyon sok libanoni keresztény tulajdonképpen összecsomagolt bőröndökön ül, hogyha az ország összeomlik, vagy bármilyen módon kisiklik, akkor ők tovább állnak. És természetesen legfontosabb az, hogy valamilyen kapcsolatot akarunk kialakítani ezzel az országgal, és Természetesen nem csak nagyon sok pénzt szeretnének, bár, bár ezt is. Megszavazták a költségvetésüket. Nem szavaztak költségvetést, úgyhogy nagyon nehéz megfelelően csatornázni a forrásokat. De akárhogy is nézzük, bármilyen költségvetés mellett sokkal-sokkal több menekültet fogad be Libanon, mint mi. Láttuk a családokat, amelyek készen álltak arra, hogy Franciaországban, Németországban és máshova utazzanak. Libanon csak egy pár száz ezer menekült a libanoni menekültek közül csak egy pár százezret vennénk át, vagy veszünk át. Valamiért, ugye a jó, ennek megvan a jó és a rossz oka, nem, nem ez áll az első napirendi pontok között Európában. Aztán ott vannak a szuni arabok, szunita arabok, itt is, itt is meg kell vizsgálni, hogy mi történik ezen a területen, és nyilvánvaló, de az biztos, hogy ha drámaira fordul a helyzet ebben az országban, akkor, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell majd Libanonnal heteken belül, napokon, heteken belül valószínűleg feláll majd a kormány, és akkor kapcsolatot tudunk kialakítani velük, méghozzá következetesebben, rendesebb formában, mint eddig. Nagyon fontosnak tartom, hogy jelzést adjunk arra vonatkozóan, hogy hajlandóak vagyunk rend, ö, számszerűen megemelni a befogadó, befogadottak számát. Hogyha a szíriai háborúnak nem lesz a közeljövőben vége, és ugye ez valószínű, akkor a Libanonra nehez, nehezedő nyomás nem enyhül. És a csak félig működő administratív architektúra mellett nagyon is törékeny a helyzet, és bármikor összeomolhat, felrobbanhat. Köszönöm szépen, Frank. Nagyon nehéz összefoglalni a helyzetet. Nagyon nehéz, amikor egy ilyen kicsi országról és ekkora nyomásról van szó. Érzelmileg nehéz ezt átlátni. Egy aprócska országról van szó, amely ö, háromszintű nyomásnak van két éve. Ott van a szíriai migrációs probléma, aztán a palesztin menekültek, és Ehm, végül hirtelen ez a, az az óriási robbanás a demográfia területén, tehát hirtelen megnő a lakosság száma, megduplázódik. Óriási Európai Uniós támogatást kap ez az ország, ezt is el kell ismerni. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről, Tomasz, esetleg kiegészítenéd? Only. Igen, Szeretnék néhány érdekes dolgot hozzátenni az elhangzottakhoz, mert az elmúlt három hónap során jártam hat országban, Máltán, Olaszországban, különös tekintettel Szicílián, Libanonban, Jordániában, Törökországban és Azerbajdzsánban is jártam, és ezt a hat országot szeretném összehasonlítani, és megjegyezni, hogy Közülünk sokan, sok minden miatt bíráljuk Törökországot, de el kell mondjam, hogy sohasem tapasztaltam ilyen kitűnően szervezett támogatást a menekültek irányába, mint amit Törökországban láttam. Ha szeretném Libanont, Törökországot, Jordániát összehasonlítani, azt kell mondjam, hogy Libanonban a legrosszabb a helyzet, hiszen ott vannak kormányzati problémák, nem stabil a helyzet, és terrorista támadások fenyegetettsége is adott, sok a palesztin menekült, tehát nagyon sok a probléma. Jordániában úgy gondolom, hogy jobban szervezett a helyzet. Valóban óriási menekült táborok vannak, ellátogattunk oda, és nagyon szegény emberek élnek ott, elektromos áram nélkül, nehéz körülmények között. A török helyzet pedig némileg eltérő volt, ugyanis a menekültek, három, menekültek közül három millió lakhatása jobb körülmények között zajlik, lakásokban laknak, nem menekült táborokban. Létezik együttműködés a civil szervezetekkel, általában van persze demokráciával kapcsolatos probléma Törökországban, de a humanitárius segítségnyújtás miatt nem akarjuk bírálni Törökországot. Tehát fontos különbséget tenni a különböző országok között. Ami Libanont illeti, én örülök annak, hogy tagja lehettem ennek a kétnapos látogatásnak, ennek a küldöttségnek. Libanon egy különleges ország. Ha megnézzük az elmúlt 60 év történelmét, ha megnézzük ezen ország helyzetét, nagyon sok társadalmi problémával küzdködnek. Ez egy kis ország, amelyben nagyon sok menekült él, de ennek ellenére kitűnő munkát végeznek, és azt kell mondjam, hogy támogatnunk kell Libanont, Jordániát és Törökországot is, hiszen számunkra ezen országok stabilitása rendkívül fontos. Nem csak azért, mert pénz támogatást, anyagi támogatást nyújtunk a menekülteknek, hanem a radikalizálódás ellen is fellépünk. És amikor a kormányzat képviselőivel vagy a nagykövetséggel tárgyaltunk, azt mondták, hogy a radikalizálódás, ezen emberek radikalizálódása egy nagyon komoly problémát jelent. Ők szegények, vissza akarnak térni Szíriába, és az iszlám állam oldalán akarnak harcolni, ez pedig továbbra is egy nagyon komoly probléma. És lezárásképpen azt szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió ilyen komoly segítséget nyújt ennek az országnak. Ha valaki bírálná az Európai Uniót, akkor elküldeném ebbe a menekült táborba, hogy nézze ott meg a valóságot, és nézze meg, hogy ki a fő humanitárius segítségnyújtó, ez nem más, mint az Európai Unió és az Európai Unió tagállamai. Köszönöm, ez nagyon egyértelmű volt, és Frank is tanúsíthatja, hogy a libanoni parlamenttel való tárgyalás során is felmerült, hogy az EU a fő donor. A nehéz kérdés az az, hogy együttműködjünk olyan kérdésekben, mint az áthelyezés, az áttelepítés, egy olyan országgal, amelyet óriási demográfiai változások jellemeznek. Ez egy probléma, de azt kell mondjam, hogy mindig lenyűgöz az, ahogy a szakbizottságunk tagjai szakértelmet halmoznak fel, tapasztalatokat gyűjtenek, és akár ebben az esetben még mindig az áttelepítést támogatjuk, a jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy ez nagyon egyértelműen látszott a látogatás során is a tagok körében. És fontos megosztani a küldöttség során szerzett tapasztalatainkat, amikor Libanonban, illetve Jordániában jártunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos volt. Intenzív, határozott módon tapasztaltunk olyan dolgokat, amelyeket már korábban ismertünk, de ahogyan hallhattuk, változott a helyzet Törökországban is. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Biztos vagyok abban, hogy a két előadónak a többiek még támogatást nyújtanak, tájékoztatást adnak Verzsiászonynak és Malin Björknek is a jelentésük elkészítése során. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, most pedig azt hiszem, hogy áttérünk a második pontunkra, ez pedig az Európai Ifjúsági Rendezvény meghallgatása. Hogy is terveztük? Tisztelt kollégák, őszinte leszek. Az ifjúság képviselői itt vannak, de a képviselők nincsenek. Úgyhogy az őszinte utat választom. Ha a fiatalok szeretnének idejönni, A képviselők közül van, aki itt van, de kevesen. Meg kellene várnunk a többieket. Kire is várunk? We're actually waiting for Az igazság az, hogy öt képviselőt várunk. Nem tudom, hogy a titkárság el tudja érni őket, mert elég fontos lenne, hogy ide érjenek. Ah, um, Colleagues, sorry, uh, I don't want to leave. Tisztelt kollégák,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 I want to ask um, Mr. Coelho and Mr. Lopez Aguilar. Szeretném megkezdeni, megkérdezni Kériót és López Aguilar urakat, hogy van-e kedvük elkezdeni az ülést. A kollégák ugyan nincsenek itt. Frankét van, ha frankét van, akkor bármi megtörténhet. Minden megtörténhet. Itt van az akcióhősünk. A fiatalok nyilván nem értik, hogy miről beszélek, de akárhogy is. Kedves kollégák, Köszönöm annak a két képviselőnek, aki megjött, és biztos vagyok, hogy a többiek is hamarosan befutnak. El kell kezdenünk az ülést, mert a napi rendünk szoros. Nagy szeretettel köszöntöm a fiatalokat hátul, illetve itt elől. Az AI e meghallgatásra jöttek a 2016-os Európai Ifjúsági Esemény résztvevői ők. Ez, ennek keretében az Európai Parlament májusában, 2016 májusában, Strasbourgban eszmét cserélt a fiatalok képviselőivel. Magyarázatképp elmondom, hogy nyilván önök is tudják, hogy az Európai Ifjúsági Esemény tavaly májusban másodszor rendezték meg. 7500 fiatal európai vett rajta részt akik jobb Európával kapcsolatos gondolatait beszéltek meg Strasbourgban, ötleteket mutattak, mutattak be, és közvetlenül megszólították a képviselőket. Ez nagy vállalkozás volt, 7500 fiatallal. Köszönjük a koordinációt. Itt vannak most közöttünk. Ez a meghallgatás, ennek az eseménynek a lezárása, ahol az AI kiválasztott képviselői októberben és novemberben részt vennek a parlament ülésein, és elmondják ötleteiket, még ennek a bizottságnak is. Az ő meghallgatásuk befolyásolja majd az Európai Unió jövőbeni terveit és pozitív változást eszközökhez. Nem csak ötleteikre vagyunk kíváncsi, hanem arra is, hogy a mi képviselőink, a Libe képviselői miként válaszolnak ezekre a javaslatokra. Itt van közöttünk három fiatal résztvevő, ők az ötletadók, idea givers, és a képviselőket pedig idea catchersnek, ötlet elkapóknak neveztük el. Az ötletadók fejenként két ötletet mutatnak majd be, és a képviselőjük majd spontán reagálnak rá. A Libe Bizottságban pedig nagyon fontos eh, dolgokat fogunk megvitatni, és tudom, hogy az itt ülő fiataloknak ez nagyon fontos, eh, ahogy számunkra is ugyanolyan fontos itt az Európai Parlamentben. Az első az antiradikalizáció, a második az európai menekültügyi helyzet szabályozása, a harmadik a közös európai rendszer az úgynevezett legális migráció szabályzására. A képviselők és a fiatalok megkérjük, hogy vegyenek részt a közösségi médiában is a kettős kereszt AI 2016 jelszóval, és remélem, hogy a jelenlévők meg is teszik, hiszen ott is tudnak megjegyzéseket hozzáfűzni. Tehát az AI 2016 részevőit már is bemutatom, az ötletadókat. Noir Mahalával kezdjük, aki a szíriai diákok globális platformjának a része, amely sok szíriai diáknak ad lehetőséget arra, hogy befejezzék a tanulmányaikat Portugáliában. Következő felszólalónk. Kira Kutka Hamburgból, Németországból 2014-ben a Nemzetközi Európai Ifjúsági Parlamentben vett, részt, aztán részt vett a regionális konferenciákon, az Európai Ifjúsági Parlament Regionális konferenciáján ezt elnökölte is, és később az Európai Ifjúsági Fórum mond vett részt Örményországban. 2015-ben diplomázott a Humboldt Egyetemen jogból. Végül Anna Csicsa harmadéves hallgató, politológus hallgató az Ágrában, Horvátországban, aki több szervezetben is aktivista, önkéntes, például a Politológiai Tudomány Diák Szövetségében, valamint az etni, e, etnikumok és állampolgársági tanulmányok tanszékén is. A Balkáni úton számos menekültábort meglátogatott. Köszönöm mindegyiknek, hogy eljöttek. Az első témával kezdjük, amely a radikalizáció visszaszorítása, amely nagyon komplikált, összetett az eljárásunk. Kira Kutkával kezdjük, ő volt az ötletadó, aki két percet kap, összesen két percet. A második ötletre is kap két percet, és aztán López Aquilar úr kap két percet, hogy válaszoljon. Kira, ön az első két percben parancsoljon. Én azt szeretném javasolni az Európai Par- eh, Parlamentnek, hogy hozzon létre egy európai kiber platformot, hogy így enne, ezen keresztül um, vegye fel a harcot a kiberbűnözéssel szemben. Ez a kiberkülönítmény um, intézményként jönne létre az Európai Kiberbűnözési Központban, és ez az intézmény uh, legyen képes uh, propagandát terjesztő oldalakat becsukni. Ehhez jogszabály változtatásra van szükség, eh, ahhoz, hogy ezeket az IP címeket lenyomozhassák, és a eh, kiberkörömítmény nem csak az eh, oldalakat zárhassa le, hanem eh, jogi következményeket is indíthasson. Ezzel kapcsolatban a közösségi média, a Facebook, a YouTube és a Twitter nek együtt kell működnie az Európai Parlamenttel a propaganda felderítésében és annak törlésében új jogszabályra van szükség, hogy az Európai Kiberbűnözési Központ platformot találj, találj meg és ezekről törölhesse a nem kívános tartalmat. A kiberkülönítésnek fel kell hívni a figyelmet a fiatalokra gyakorolt veszélyekről, ezt megtehetik úgy is, hogy a propaganda anyagokat felvá- lecserél, lecserélik az általuk készített anyagokkal, amelyek el- elmagyarázzák a radikalizáció veszélyeit. A t- tartalomtörlés persze még erős, erő, erőteljesebb reakciót hívhat ki, de számos fiatalt meg is óvhat attól, hogy radikalizálódjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyszerű volt, és gratulálok, hogy, hogy tartotta az időt. Nem szeretne képviselőnek én a parlamentben? Fel, felrakom önt valamelyik listára. Köszönjük szépen, Kira. A következő Anna, ő pedig a kettes ötletet fogja elmagyarázni. Köszönöm szépen. A szegregáció ellen az összetartozás érdekében az az elképzelésem, hogy e, a menekülteket vonjuk be a civil társadalomba és a demokratív életbe, hiszen találkoztam önkéntesekkel saját országomban, és észrevettem, hogy mennyire fontos nekik esélyt adni arra, hogy e, nem úgy érezhessék, hogy nem idegen társadalomban élnek, hanem rész, részesek a befogadó társadalomnak. Az javaslatom e, azon alapul, hogy az integráció nem egyirányú út, mindkét félnek nagyon keményen kell dolgoznia. Az integráció úgy történik, hogy az embereket bevonjuk az életünkbe, be kell vonni őket a kollektív ö, otthonteremtésbe, a civil szervezetekbe, a szomszédok ö, szervezeteibe. Van egy példám egy, egy szervezetről, amelyet ö, helyi közösségek hoztak létre ö, bevándorlókkal együtt. Ez a kis egység megélhetést terem, megmutatva, hogy az integráció lehetséges. Az Európai Uniónak meg kéne jutalmazni az ilyen gyakorlatokat, és finanszírozni a, ezeket az Európai Szociális Alapból. Második szintként fel kell e, szólítanunk a bevándorlókat, hogy vegyenek részt a városi választásokban és egyéb képviselői testületekben. Ez lenne a bizonyíték a, sikeres integrációknak számukra, és az EU számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Anna. Most a képviselők válaszolnak. Fernando López Aguilar következik két percben. Thank you, Chair. Thank you both. Köszönöm szépen mindkettejüknek, és nagyon örülök, hogyha eh, reakciót várnak tőlem, akkor csak tapsolni tudok. Szeretném megmutatni, hogy mennyire támogatom. Nagyon sok közös van abban az indoklással, amelyet azokban a dokumentumokban láthatnak, amelyeket ezekkel a hatalmas kihívásokkal szemben hoztunk létre a radikalizációval kapcsolatban. Miről van itt szó? Például a a gonoszság, az erőszak eltördése, az nagyon sok oktatásra és jogszabályalkotásra van szükség az, ahhoz, hogy ezekkel a jelenségekkel felvegyük a harcot a, a köztünk lévő radikalizációval ez nem importcikk, hanem belülről támad sorainkból, és pont a hibák miatt, az európai szociális modell hibái miatt, amelyet sokat kritizáltak, és nagyon sokat romlott is minőségében. És azért, hogy megfelelően kezeljük a, ennek a jogi dimenzióját, ahhoz nagyon sok energiára van szükség, valamint elszántságra, továbbá akaratra ahhoz, hogy eh, felvegyük a harcot az óriásokkal. A Facebookon keresztül, a YouTube-on, ezeket említették, igen, nagyon sokat banalizáljuk az erőszakot, amely hatalmas vonzereje van azok számára, akik eh, hajlandóak ebben az irányban kifejezni saját nyugtalanságokat, ellenérzéseiket. Ezért azt gondolom, hogy azért, hogy felvegyük a harcot, nagyon komolyan kell venni a jogi következményeknek ezt a dimenzióját, a gyűlöletbeszéd elleni harcot, a félelem politikáját generáción átnyúló feladat lesz ez, és rettenetesen örülök, hogy a fiatalok, akiket eh, képviseltek az Európai Fiatal eh, Ifjúsági eh, Eseményen, ennyire elkötelezettek, el, ennyire eltökéltek, hogy felhívják a figyelmet akár az Európai Parlament képviselőire, jogszabályokat alkotókéra, hogy vegyük fel a harcot a gyűlölet ellen az interneten és a közbeszédben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Juan a következő választ Éva Sölde adja meg két percben. Éva Zsoli, jó reggelt kívánok mindenkinek, és különösen üdvözlöm Kirát és Annát. Nagyon is lenyűgöz az, hogy mennyire aktívan részt vesztek ebben a folyamatban, illetve az, hogy a radikalizáció elterjedése ellen harcolni kívántok. És segíteni szeretnétek a bevándorlóknak, a menekülteknek abban, hogy integrálódjanak. Teljesen igazatok van, föl kell lépnünk az internetes propagandával szemben. Egy olyan irányelven dolgozunk, amelyről egy pár nap múlva szavazunk majd. Szerintem ez a harc létfontosságú. De ezen kívül erős biztosítókra, biztosítékokra van szükség, és ezt nektek is látnotok kell, értenetek kell. Amikor egy propaganda oldal tartalmát törölni kívánjuk, akkor akkor fontos, hogy a szólásszabadságot is tiszteletben tartsuk. Ezért azért harcolunk, hogy a szólás szabadságot, illetve a vélemény szabadságot is tiszteletben tudjuk tartani. Meg kell tehát találni valahogy az arany középutat. Ez is nagyon fontos, és ezt is látnotok kell. Megvan a lehetőségünk arra, hogy a bíróságot arra kérjük, hogy ismét felállítható legyen egy oldal, amennyiben erre szükség van. Ezen kívül a provokáció és gondot okoz, hiszen ez is nagyon súlyos gondokat okozhat. Oda kell figyelnünk arra, hogy ha valaki például szoftvereket biztosít, vagy fordítást, akkor az hogyan működik. Folyamatban van ez a munka, és mindenképpen fölkívánunk lépni az internetes propaganda ellen, megelőzvén a radikalizációt. Anna, neked annyit szeretnék mondani, hogy a menekültek integrálása rendkívül fontos feladat, ezzel is foglalkozunk. A legfontosabb pedig az, hogy hozzáférésük legyen a munkaerőpiachoz, tehát dolgozhassanak. Ez a legnagyobb probléma, és nagyon sokszor hosszú időn keresztül kell várakozniuk, mielőtt bármilyen munkát vállalhatnának. Tehát lehet, hogy ez az egyik legfontosabb módja az integrációnak. Fontos, hogy részt vegyenek a helyi tanácsok munkájában, vagy az önkormányzatok munkájában, a civil szervezetek munkájában. Köszönöm ezt a javaslatot. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig arra kérem előadóinkat, hogy reagáljanak a megjegyzésekre. Először kérenek, adom meg a szót. Először is köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon nagyra értékelem azt, hogy osztják a véleményünket. Megértem azt is, hogy a szólásszabadság problémát okozhat ezen a területen, és valóban nagyon nehéz megállapítani, hogy mi számít veszélyes tartalomnak, illetve mi számít olyan tartalomnak, amely pusztán valakinek a véleményét írja le természetesen nem akadályozhatjuk meg azt, hogy az emberek elmondják, amit gondolnak. Úgyhogy valóban nagyon nehéz megtalálni az arany középutat. Mégis fontos, hogy az erőszakos propagandától megvédjük az embereket, és az erőszakos tartalomtól is. Hát valamilyen kompromisszumot kell kötnünk. Köszönöm. Én is köszönöm a megjegyzéseket, és egyetértek azzal, ami elhangzott. A radikalizáció nem importáljuk, hanem belülről jövő probléma ez, a társadalom szülötte, és ezen kívül köszönettel tartozom azért is, hogy megérték, hogy az integráció mennyire fontos. Szeretném kiemelni, hogy mindannyiunknak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a migránsoknak és a menekülteknek segítséget nyújtsunk az integráció tekintetében hiszen nekünk az Európai Unió részéről az egységet kell képviselnünk. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig át is térünk a következő témára, amely a menekültügyi kérdések szabályozása. Nem, Mesálának adom át a szót. Uh, thank you again. Köszönöm szépen, köszönöm az Európai Parlamentnek um, az Európai Fűsági Rendezvény megszervezését és eh, a meghívást. Örülök, hogy találkozhatok ismét eh, olyan eh, arcokkal, amelyeket már láttam Strasbourgban. Meg kell említenem azonban mindenek előtt valamit. Ugyanis nem folytathatom úgy, hogy ne említeném meg Aleppot, nem azért, mert ez a szülővárosom, hanem azért is, mert ez az egyik legrégebbi település a Földön. Nap, napról napra rosszabb a helyzet, elveszítjük Aleppot, kelet és nyugat Aleppóban az emberek szenvednek, de senki sem tesz semmit ez ellen és haszontalannak érzem magamat. Tudom, hogy önök mindent megtesznek, de nem tudnak a helyzetem változtatni, ugyanis a hatalmon levők ezt nem akarják. Csak azt szeretném mondani, hogy kérem emlékeztessék továbbra is az embereket arról, hogy Aleppóban az emberek csak ránk számíthatnak. Azt szeretném javasolni, hogy a Dublini rendszer hatékonyabb kell legyen, méltányosabb, mint korábban a figyelembe kell venni az országok méretét és jóléti szintjét, hogyha egy ország sok kérelmet kap, és ez aránytalan figyelembe véve az ország méretét és jóléti szintjét, ezt figyelembe kell venni az ország adottságait a méretét az adott országnak és a gazdagságát. Senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy részt vegyen az áthelyezési folyamatban, hogyha nem tanúsít ez irányt nyitottságot, de nagyon fontos az Unióban, hogyha, ez, hogyha egy ország megtagadja azt, hogy részt vegyen ebben a folyamatban, akkor legalábbis valamilyen fajta szolidaritást kellene tanúsítani az Unió iránt, hogy bizonyos anyagi hozzájárulást tegyen. A rendszer célja az, hogy a menekültügyi kérelmeket befogadja, de nem az a célja, hogy fenntarthatóan megoszta a felelősséget az Európai Unió országai között, ugyanis a frontvonalban található országokra túl nagy teher hárul, ezek gyakran a legszegényebb országok az Európai Unióban, és nem tudják megtartani a menekülteket, egyik válságból a másikba lépnek. Köszönöm szépen, és a négyes ötletet ismét Kíra fogja felvezetni két percben. Azt szeretném javasolni önöknek, hogy szolidáris legyen a menekültügyi rendszer, hogy jobban kezeljük a jelenlegi problémákat. A kiinduló pont az, hogy a megsegítés kötelezettség kell, hogy legyen, de négy opció van arra vonatkozóan, hogy ez hogyan hajtható végre. Egyfelől menekül, menedéket kell nyújtani a menedékkérőknek, integrálni kell őket az országba. Másodszorban pénzügyi és humanitárius segítséget kell nyújtani. A külső határokon található országoknak, mint Málta, Olaszország és Görögország. A harmadik opció az, hogy pénzügyi segítséget nyújtunk az ENSZ menekültügyi főbiztosságának, valamint a származási országok melletti országoknak, mint Jordánia, Libanon vagy Törökország, azért, hogy támogathassuk a menekült táborokat, és biztosítsuk ott az alapvető oktatás és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Közvetlenül is lehet segítséget nyújtani a származási országokban, hogy megküzdjünk a menekült hullámok kiváltó okaival, például munkahelyeket lehet teremteni az ott élőknek. Arányosan kell ezt a segítséget nyújtani az országok helyzetét figyelembe véve, és ösztönözni kell a segítségnyújtást a származási országokban. Minden tagállam maga kell, hogy döntsön arról, hogy milyen módon kíván segítséget nyújtani, de a segítség mérete figyelembe kell vegye az adott ország lakosságát és GDP-jét. A szolidaritás nem egy választási opció, mindenkinek együtt kell működnie a lehetőségeihez, körülményeihez képest a részvétel kötelező, és ugyanakkor ki lehet választani a segítségnyújtás módját, így a jelenlegi menekült válságban különböző módon lehet segítséget nyújtani. Köszönöm. Még szeretnék egy megjegyzést tenni. Anna Gomes fogja hatodik képviselőként Szilvi Guillaumot helyettesíteni. Az első reakció az elhangzott ötletekre a négyes számú képviselőtől, Carlos Coelho. Köszönöm, elnök úr. Először is Szeretném hangsúlyozni ennek a kezdeményezésnek a fontosságát. Nagyon fontos támogatnunk a fiatalok hangját és előmozdítani velük a jobb párbeszédet. Köszönöm Kiránnak és Núrnak is a gondolatait. Núrt már ismerem, lehetőségem nyílt már arra, hogy meghívjam őt korábban nyáron. Egy nyári egyetem keretében tudott fiatalok előtt felszólalni. Ez egy nagyon jó tapasztalat volt, és Aleppóról is azt hiszem, hogy mindenképpen osztjuk érzéseit. Egyetértek azzal, amit mindketten javasoltatok, és úgy gondolom, hogy Juncker úr, az Európai Bizottság elnöke szintén egyet fog érteni, hiszen a 2015-ös unió helyzetéről szóló beszédében is elmondta, hogy hiányzik az egység ebben az Európai Unióban, és ti az áthelyezésről beszéltetek, valamint a szolidaritásról, ez pedig hiányzik ma. Fogalmazunk egyértelműen. Ki kell terjesztenünk az európai jogi keretet, ezen munkálkodunk. Egy jobban működő európai menekültügyi rendszerre van szükségünk, hogy megerősítsük az európai menekültügyi hivatalt is. Ahogyan ti is elmondtátok, senkit sem szabad kihagyni ebből az erőfeszítésből. Ez azt jelenti, hogy a közös menekültügyi rendszer alkalmazását erősítenünk kell. És most meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta rendszert kívánunk alkalmazni azon országokra, amelyek nem fogadnak be menekülteket. Az én véleményem szerint nem lenne szabad, hogy éljenek a mozgás szabadság nyújtotta előnyökkel. Kellene egy rendszer, amely keretében szankcionálhatjuk ezeket az országokat. Igazatok van, annak ellenére, hogy megteremtünk egy ilyen mechanizmust, fontos az is, hogy a tagállamok készek legyenek az együttműködésre, és biztosítanunk kell, hogy ez meg is történjen. Köszönöm. Köszönöm, Carlos. Most pedig meghallgatjuk a, az ötös számú képviselő véleményét, Cecil Kienge. Parancsolj, tiéd a szó. Grazie, e uh, ringrazio anch'io i giovani per uh, e, e én is a fiataloknak, hogy e, nagyon egyetemen bemutatták, a mikrofont kikapcsolták, kérjük, hogy az előadó kapcsolja be a mikrofonját. Okay. E dicevo, grazie a tutti i giovani per eh, essere... Tehát köszönetet mondtam a fiataloknak, hogy eljöttek, és nagyon egyértelműen elmagyarázták elképzeléseiket. Ez nagyon fontos számunkra. Hogy megértsük, eh, miként lehet együttműködni, hogyan lehet gondolatokat megosztani. Egy dologra szeretnék kitérteni, amit én nagyon fontosnak tartok, és ez a szolidaritás. Említették a szolidaritást. Szerintem nem egy rugalmas fogalom, és nem is kéne annak tekinteni. Ez egy jogi kötelezettség. Olyasmi, amely az alapszerződésben is szerepel, és ezért tisztelni kell a, a migráció globális kihívás, és mint ilyen globális meghív, ki, megoldást kell, kell követel. Egyetlen egy ország sem léphet vissza, közös felelősségünk. 80-as, a 80-as cikket kell alkalmazni, a szubszidiaritás cikkét oly módon, hogy ne zárkózzunk el a követke, kötelezettségénk elől. Köszönjük, Cecil! És most Anna Gomez következik két percben. Köszönöm Nur és Kira ezt a nagyon pontos, fontos javaslatokat. Mi már elkezdtünk ennek megértemében dolgozni, amikor felülvizsgáljuk a Dublini Egyezményt. De ahogy már a kollégáim is elmondták, a szolidaritás a, a áll a központjában, de az is fontos, hogy a gyakorlatban megvalósítsuk, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy meg kell támogatnunk az Európai Menekültügyi Ügynökséget, hogy erősebben tudják betölteni szerepüket, különösen akkor, hogyha a nemzeti hatóságoknak nincs kapacitásuk. Láttuk Görögországban is, ahol a rendszer nagyon fel, széttöredezett, kész rémálom az, ami ott történik, hogy hogyan működhetne. Ezt magyarázza meg, hogy miért szenved ennyi késedelmet a, a relokációs áthelyezési folyamat. Ezért ezt meg kell erősíteni, hogy ha a nemzeti hatóságok nem tudják, nem tudják felvenni a harcot a helyzettel a menekült áradat feldolgozásával, és aztán Carlos Coelho említette a szankciókat a Schengeni keret egyezményben, hogyha az országok nem akarnak befogadni menekülteket. Véleményem szerint, és a bizottság is ezt is javasolta, többre van szükség. Azok, akik nem tudnak menkéket befogadni, nekik többet kéne fizet, fizetniük azoknak, akik valóban befogadják. És ez a pénz, hogyha van a strukturális alapok, akkor a strukturális alapokból kéne ezeket a pénzeket elvenni, amely nagyon ösztönző hatással lenne, hogy az emberek megértsék, hogy a szolidaritás közös felelősségünk. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos megerősíteni a nemzeti bevándorlási és a foglalkozó hatóságokat. Láttuk például, hogy Nór, aki szíra, szíriai, teljesen egyetértek azzal, amit ő elmondott, nagy szükség van arra, hogy Aleppóra gondoljunk. Ez azt jelenti, hogy ez az az ember tömeg, amelyiknek amelyik ide érkezik, ez nem állt le, hanem csak egyre többen vannak e, az Alepói ősi város le, lerombolása és a vérontás miatt, amely nem állt le. Nur most Portugáliában él, egy program keretében, amelyet e, szíriai e, diákok számára hoztak létre. Nur rettenetes lépéseken ment keresztül, hogy az, anyá, hogy az anyát magához hozathassa nagyon nehéz, nagyon közeli családtagoknak újra egyesülni, és ez nem történhet meg, hiszen a családegyesítés alapvető kérdése az emberek integrációjának. Ebben közvetlen érdekünk van, az országoknak van benne közvetlen érdeke, hiszen ezzel is el lehet kerülni a radikalizációt. Amikor 15 nappal ezelőtt görögországi menekült táborokban jártam, nagyon sok embert láttam ott jazidiakat, nem csak szégyenkeztem, de aggódtam is, hiszen az embereket kiszolgáltatjuk a bűnhálózatoknak, a marginalizálódásnak oly módon, hogy nem integráljuk őket megfelelően. És ennek az alapvető eleme az a családépítés. Köszönöm szépen, Anna. Nur válaszol, és Kira, hogyha akarnak, akkor mindenkinek van egy-egy perce. Kezdjük Nurral. Szeretném Carlos úrnak megköszönni a választ. Nagyon nagy örömmel vettem részt ezen az eseményen a fiatalokkal, nagyon fontos volt eszmét cserélni, és hogy korábban mondtam, Európának van jövője, ezért fontos meghallgatni a fiatalokat. Hasonlók a gondolataink a Dublini rendszerről. Egyetértünk abban, hogy ez a rendszer eh, korábban működött, de e- ennek a válságnak az eh, hatására új folyamatra van szükség. Eh, hogy ekkora tömegű bevándorlással felvegyük a harcot. Eh, Anna Gomes eh, hozzászólásával kapcsolatban szeretném megköszönni, hogy megosztotta a véleményét, és egyetértek, tapasztalatból láttam, próbáltam áthozatni a családomat, most már tudok igazán tanulni Két évet töltöttem azzal, amikor nem tudtam tanulni, mert csak arra gondoltam, hogy mi történhet az családommal, az anyámmal, a nővéremmel. Nagyon nehéz volt, befolyásolta másokkal való kapcsolatomat, a szociális életemet. És amikor az anyám megérkezett, mindenki azt mondta, hogy végre mosolyogsz. Ezért nagyon sokat kezel ezzel foglalkozni. Tudom, hogy a bürokrácia eh, létezik, nem tudjuk leállítani, de E, tudjuk csökkenteni. Ezért nagyon fontos véleményt mondott. Köszönöm szépen. Kira? E, részemről is köszönet, és nagyon örülök, hogy elmondták gondolataikat a szolidaritásról. Egyelőre nem minden ország fogad be menekülteket, nem, fele, nem nyújtják a megfelelő feltételeket, ezért létre kell hozni egy olyan rendszert, hogyha nem tudnak befogni menekülteket, akkor valahogy a saját módjukon tudjanak segíteni. Osztom az ön nézetét, hogy a jobb menekültügyi szabály, szabályzásra van szükség, illetve a relokalizációra, hiszen azzal is le, le, lehetséges lesz megelőzni a radikalizációt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kira. Most pedig a harmadik témára térünk rá, a legális migráció közös európai rendszerére. Anna mondja el az ötös ötletét. Az én elképzelésem az, hogy az európai eh, képesítési eh, rendszert eh, be kell vezetni, meg kell teremteni a jogi kereteteket arra, hogy az Európába érkezők biztonságosan mozoghassanak, hiszen minden tagállamnak más szabályai vannak a migránsok befogás, befogadására. Egységes vízumra van szükség, hiszen a, hogy az, azok, akik gazdasági okok miatt akarnak vándorolni, azok megtehessék. Ez megoldhatná azt a problémát is, amely akkor adódik, amikor a tagállamok Eh, az embereket be tudja, megpróbáljuk bevinni az e- munkaerőpiacra. De ez a legnagyobb akadály a munkavállási vízummal kapcsolatban, hogy nagyon nehéz elismertetni a képzettségeket, amelyekkel a bevándorlók rendelkeznek. Ki kell dolgozni a kritériumokat, amelyekkel az országok értékelhetik a képesítettségét, és eh, így módon további képzést nyújthatnak, nyújthatnak nekik, hogyha szükséges, hiszen a képzett, jó oktatással rendelkező migránsoknak sokkal jobb esélyek vannak. Ez elősegíteni, ez függene a korábbi munkatapasztalattól, illetve kötelező nyelvtanfolyamot is előírni azért, hogy a bevándorlók a lehető leggyorsabban beilletkezhessenek a nemzeti munkaerőpiacra. A tagállamok nyelvi programokat indíthatnának a húteles intézmény intézményeikben, a származási országban, és <clears throat> ezeket a tanfolyamokat a tagállam finanszírozhatná, és ez fontos része lenne a munkavállalási vízumnak. Hogyha sikeresen teljesítik a nyelvtanfolyamot, akkor kaphatnak munkavállalási vízumot, hiszen a képzettségük elismerése és a nyelvtanulás után semmi nem állíthatja meg őket, hogy fontos részei válnak a tagállamoknak, amelyeket új otthonoknak kezel, tekintenek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Anna, Nur. Eh, hallgassuk az önötletét, az ötös, a hatos számút. Javaslom, hogy eh, fogadjuk el a fiatalok víza jelent, víza, vízum eh, kérelmét. Ezeknek az emberek az egyetlen reménye a saját országukban, hogy újra tanulhassanak holnap és hosszabb idő után is a háború majd leáll, és ezeknek az embereknek újra emberekre van szükségük, azoknak az embereknek, akik időt töltöttek el Európában, csak akkor segíthetnek az országokban, hogyha a képesítéseket elér, el, elismerik. Én ösztöndíjjal jutottam el Portugáliában, és ez a platform nekem és több száz diáknak lehetőséget teremtett, hogy folytassuk a tanulmányainkat, miután azt elkezdjük Szíriában. Nem, ér, nem egy, egyértelmű, hogy mennyire fontos az oktatás, nem csak ma, de később is akkor, hogyha véget ér a háború. Egyértelmű, hogy az oktatás az első dolog, amelyel felvehetjük a harcot a háború ellen. Fiatalként a biztonság, a gazdaság és a jövőbeli tervek a legfontosabbak a számára, számomra. Ezek az okai annak, hogy az emberek miért próbálkoznak legális migráciával. Hogyha egy olyan helyen lennék, ahol nincs biztonság, és nem tudom a jövőmet eh, megvalósítani, akkor egészen biztosan máshova szeretnék költözni. Lehet, hogy ezt a, eh, leállítani nehéz, de hatékonyabbá tehetjük az EU számára új szabályokkal, új projektekkel, amelyek, eh, amelyekkel a migráció hasznossá válhat. Azokat az országokat kell te, segíteni, amelyeknek gazdaságilag nehéz helyzetben vannak, fejlesztési projektekkel, ötletekkel, hiszen így nagyon sokan meg, meggondolják, mielőtt költözni akarnak, és hogyha költöznek, a, újra visszakerülnek származási országukba, de csak akkor, hogyha úgy, érze, úgy érzik, hogy van ott valaki, a, aki é, szívesen támogatja őket. Ám a legjobb kapcsolat, amelyet a generációk között teremthetünk, az a fiatalokkal történik itt, az Európa itt Európában, hiszen ők lehetőséget kaptak abban, hogy saját terveiket megvalósíthassák, és ez nagyon sokat fog segíteni nekik. Ez a folyamat időigényes, és az egész EU-nak e együtt kell működnie, de csak pozitív hatása lehet. Köszönöm szépen, Nur. Három képviselő fog válaszolni. Frank Engel és Civic Rium, most pedig a hetes számú képviselő válaszol, Frank Engel két percet kap rá. Köszönöm, Claude. A képzettségek elismerése tovább az Európai, bel, Európai Unión belül is nagy probléma. Lehet, hogy nevetséges, hogy ennyi idő alatt nem sikerült ö, ö, megteremteni hiszen el kell érnünk, hogy az oktatás is azonos legyen, és hogy egy kopenhágai diplomával Madridba akarunk költözni, akkor Madridban el kell tudni azt ismerni. De egyetértek abban, hogy ez egy fontos tény, és ami pedig az oktatás befejezését illeti, hogyha abból indulunk ki, hogy bármit hoz az ember magát, magával Szíriából vagy Eritreából, és az nem sokat ér, akkor ez nem sokat segít. Tehát módosítanunk kell hozzáállásunkat is. Azt gondolom, hogy ez rendszer nélkül nem leszek képesek végrehajtani. Kvótával kell szabályozni a legális migrációt, és ez csak akkor lehet lehetséges, hogyha egységes kritériumokat és szabályokat alakítunk ki egységes bevándorlási logika, egységes bevándorlási politika a Schengeni területen belül, de esetleg az egész e-, e-, Európai Unióban feltételezzük, hogy a Schengeni rendszer még létezik. Ez egyelőre nem olyan biztos, mint volt. Hallották a kollégák, de elmondom, mert fontosnak tartom. Az Európai parlamentben egy vagy fél évvel ezelőtt zajlott egy vita, nem emlékszem pontosan, és fel, ki kellett keresnem néhány adatot Európai Uniós állampolgárok számát EU-n e kívül. És rájöttem, hogy az EU-n kívül pont annyi állampolgár, EU állampolgár él, mint belül. Ami azt jelenti, hogy ez egy emigrációs e- e- kontinens is, nem csak bevándorlás történik, hanem az európaiak ki is vándorolnak. Nem kéne azt gondolnunk, hogy megvédelnek minket a külvilágtól. Az új világot nem lehetne be, benépesíteni akkor, hogyha az európaiak nem költöznének e, sok helyre. Ez volt a konklúzióm, és e, az úgy szól, hogy a bevándorló az nem bűnöző, csak azért, mert bevándorló. Nekem Rio de, az a tény, nekem Rio de janeiro van családom, az azt jelzi, hogy Luxemburg egy időben annyira unalmas volt, hogy az élet, hogy kénytelenek voltunk e, átköltözni az óceán másik oldalára. Nem mondták nekik azt, hogy törvénysértők vannak, nem mondták nekik azt, hogy hova kell mennünk, mindez szükséges, de az a hozzáállás, amelyet a bevándorlók felé mutatunk, ez az az, hogy az ember, ember keresheti a saját boldogulását, eh, jövőjét, egy másik országban nem feltétlenül ott, ahol megszületett. És köszönöm az önök erőfeszítését. Köszönöm, Frank. Hetes képviselő fog két percben válaszolni. Eva Zsoli következik. Köszönöm szépen, és ismét köszönetet tartozom Annának és Nornak. Nagyon is pozitív volt, amit elmondtak Szerintem rendkívül jó ötlet az, hogy lehetővé tegyük, hogy a menekültek és a migránsok befejezzék a tanulmányaikat, azzal a célral, hogy majd visszatérhessenek saját származási országukba. Nagyon fontos, hogy ezek a készségek hasznosíthatók legyenek a jövőben. Ami pedig a migránsok és a menekültek megkülönböztetését illeti, működik a kékkártyás rendszer, amely a segítséget nyújt a magas képzettséggel rendelkezőknek, de itt szerintem ez egy elég veszélyes gondolat, hátrányosan érintheti a menekülteket. Nem szabad privilégiumokat biztosítani a magas készségekkel rendelkező menekülteknek, hiszen minden menekültnek joga van ahhoz, hogy biztonságba kerüljön. Fontos tehát, hogy ezt a kettőt ne keverjük össze. Abban teljesen igaza van, hogy nincsen elég legális útvonal, amely segítségével Európába juthatnak ezek az emberek. Nagyon keményen dolgoztunk ezen. Célunk az volt, hogy ezeket a legális utakat létrehozzuk, és azt javasoljuk, hogy a menekült kérők azonnal munkát vállalhassanak de sajnos eddig még nem élvezett többséget a parlamentben a javaslatunk, úgyhogy még ezt nem sikerült megvalósítani. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljöttek ide hozzánk, és emlékeztettek bennünket a feladatainkra. Elnök, köszönöm szépen, Éva, és végül a 9-es képviselő Szilvi Guillaume. Én franciául fogok szólni. Én is tulajdonképpen egyetértek eh, azzal, amit Frank és Éva elmondott. Én is úgy gondolom, hogy a legális utak létrehozása mindenképpen kötelezettség a migrációs politikában, és hogyha nem hozzuk létre a legális utakat, akkor az illegális utak fognak továbbra is fennmaradni. Ezek pedig veszélyesek, és csak egyetlen egy kategóriának hoznak profitot, ez pedig az embercsempészek kategóriája. Tehát szembe kell néznünk a valósággal, és látnunk kell, hogy nem, a, nem délről az észak felé mennek az emberek, hanem hanem egymás mellett levő országokba is, és itt főleg a biztonságot keresik az emberek. Aztán, ami az oktatás kérdését illeti, valóban ez rendkívül fontos. Itt fontosnak tartom, hogy megfelelően lépjünk és támogassuk a menekülteket. Ott van a munkavállalási vízum, a különböző kompetenciák alapján, mm, egy profilt hozunk létre, és ezt a profilt megpróbáljuk összekötni a munkahelyekkel. De hát ez az Európai Unión belül sem működik. Tehát itt a saját rendszerünkben sem működik ez az ez a összekapcsolása az oktatási rendszernek, illetve a munkaerőpiacnak. Illetve vannak olyan munkahelyek is, amelyeket nem sikerül betölteni, mert nincs megfelelő profilú ember számára. Tehát itt nem lehet különbséget tenni a migránsok, illetve az Európai Uniós állampolgárok között. Aztán van még egy megjegyzésem, itt szintén egyetértek az előttem szólókkal a szuperképesítéssel rendelkező emberekre gondolok. Itt az Európai Unióban olyan profilú emberekre van szükség, akik magasan képzettek, és itt ö, a kékkártyás rendszert említeném meg, amely nem feltétlenül szerencsés, hiszen azokat az embereket is figyelembe kell venni, akik képzésre szorulnak ahhoz, hogy részt vehessenek a munkaerőpiacban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most először Annának adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, először a kvóta rendszerre térnék ki. Az az érzésem néha, amikor a kvótákról beszélünk, hogy a tagállamok kötelezettek, kötelességük befogadni a menekülteket, és nem tudjuk, hogy mit fognak tenni annak érdekében, hogy az életminőséget biztosítsák számukra, főleg amikor a minimális életkörülmények megteremtéséről van szó, az egészségügyi ellátás biztosításáról, a munkahely keresésének támogatásáról, és az is kérdéses, hogy ki az, aki ellenőrizni fogja ezeket az intézkedéseket, az Európai Unió, a tagállamok, mely szerv lesz illetékes. Ami az ön észrevételeit illeti, egyetértek azzal, hogy nem lenne szabad különbséget tennünk a magasan képzett és az alacsonyabban képzett migránsok között, éppen ezért azt javasoltam, hogy legyen több képzés, és ilyenfajta támogatás, mert az állampolgárság vagy a társadalmi háttér nem lenne szabad, hogy elveve megszabja egy ember jövőjét. Tehát mindenki azonos esélyeket érdemel, jobb oktatási lehetőségeket, és ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy nem csak a véleményeiket, hanem a tapasztalataikat is megosztják velünk, hiszen meg kell néznünk, hogy milyen tapasztalatokat szereztek. Ami a menekülteket és a migránsokat, illetve az ők összekeverését illeti, gyakorlatilag migránsá kényszerítünk valakit, akit nem fogadnak be. Engem elfogadott, felvett egy brit egyetem, de amikor vízumot kértem, megtagadták ezt tőlem a szíriai állampolgárságom miatt. És ezzel nap mint nap találkozhatunk. Az emberek nem tudnak Európába jönni, hogy folytassák tanulmányaikat, még akkor is, hogyha felvették őket egy egyetemre, vagy nem tudnak a családtagjaikkal találkozni. Az emberek nem pénzért könyörögnek, amikor idejönnek, hanem az oktatásukat kívánják folytatni, és az állampolgárságuk miatt gyakorlatilag a legális migrációból kitaszítjuk az embereket illegális utak felé. Vannak, akik sokkal kevesebben lesznek a menekültek, holott a szíriai állampolgárok esetében gyakran fiatalokról van szó, hogyha találunk egy esélyt arra, hogy egy normális diák vízummal Európába jöjjünk, ha erre lehetőséget kapunk, akkor illegális utat nem fog senki sem választani. Tehát hangsúlyozom, hogy az oktatás nagyon fontos, most kell elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat támogatni, akik jog, jogszerű úton próbálnak az Európai Unióba jönni, tanulmányaik folytatása véget. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, a képviselők véleményét is. Nagyon tisztelem és csodálom azt, hogy hozzászóltak ebben a mai eszmecserében, hiszen nem könnyű idejönni és ilyen egyértelműen fogalmazni, és azt is megköszönöm, hogy betartják az időkeretet. Valóban Valóban kitűnők voltak a hozzászólások. Látom, hogy a kollégák már távoznak, a koordinátorok, a szervezők. A szervezők az idősebbek a jelenlevők között, de nagyon sikeres volt valóban a Strasburgi rendezvény. Végezetül még azt szeretném elmondani, hogy a parlamenti képviselők részéről nem lenéző hanem nagyon is megbecsülő hozzáállást tapasztalhattak, és mindaz, amit elmondtak, most nagyon fontos a munkánk szempontjából. Önök jelentik a jövőt, önök képviselik a jövőt, és úgy gondolom, hogy a menekült politika kapcsán is nagyon égető kérdésekre mutatott rá. Köszönöm a képviselőknek és a hozzászólásukat, és minden jót kívánunk önöknek a jövő szempontjából, az Európai Ifjúsági Rendezvény szempontjából is. Köszönöm. Tisztelt kollégák, folytatjuk. going to go straight to the... Tisztelt kollégák! Rögtön áttérünk az Európai Ügyészsége kapcsolatos ötös napirendi pontra. Tudom, hogy vannak kollégák, akik kifejezetten ezen napirendi pont véget jöttek ide. Elnézést kérek a késésért. Tehát akkor kezdjük ismertetjük a dolgok jelenlegi állását, meghallgatjuk a tanács elnökségét és az Európai Bizottságot. Meghívtuk őket ma azért, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy hol is tartanak a tárgyalások az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelet kapcsán. Tudjuk, hogy egyöntetű döntéshozatal szükséges, a parlament beleegyezését adja és um, ezáltal az európai uh, költségvetés ellen irányuló bűncselekmények kivizsgálása uh, lesz um, egyszerűbb. A PIF irányelv uh, felülvizsgálatáról a tanács és a parlament tárgyal. Ezek kimenetele rendkívül fontos az Európai Ügyészség munkája szempontjából. Most először is szeretném megadni a szót Juan Fernandónak, hogy röviden tájékoztasson bennünket arról, hogy eh, hol is tartanak a PIF-fel kapcsolatos eh, egyeztetések, ezt követően pedig meghallgatjuk az elnökséget, illetve az Európai Bizottságot. López Aguilar úr, kérném, hogy röviden tájékoztasson bennünket arról, hogy eh, hol is tartunk most a PIF témájában. Köszönöm szépen, elnök úr! Ön nagyon helyesen mondta, mindkét kezdeményezés összekapcsolódik a PIF irányelv, valamint az EPO, az Európai Ügyészség létrehozása szorosan összefügg, sőt a PIF irányelv mi a mi véleményünk szerint kulcsfontosságú az Európai Ügyészség számára, annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség is létrejöjjön. Szükséges tehát az Európai Ügyészség felállítása érdekében az, hogy megállapodjunk, hogy áttörést érjünk el a PIF irányelvel. Mi a helyzet a PIF irányelvel? Ez elakadt a tanácsban évek óta ez a helyzet. Emlékeznek rá nyilván, hogy 2012-ben fogadták el a kezdeményezést a bizottságban, tehát azóta már négy és fél év eltelt. Egy első olvasatbeli álláspont született az Európai Parlamentben. 2014 áprilisában fogadtuk ezt el, két és fél évvel ezelőtt. és egy korai második olvasatbeli megállapodás érdekében a tanács és a parlament nem kevesebb, mint hat alkalommal tartott háromoldalú egyeztetést az illetékes soros elnökség és a parlament részvételével. A fő kérdés, a, fő, a lényeg, ami miatt elakadt ez az irányelv, ez az áfa csalások beemelése az irányelv hatájába. Ez számunkra kulcsfontosságú. Mi mindig is hangsúlyoztuk, hogy be kellene kerülni a hatályba, és ez volt az a kérdés, ami számos trialógust eredményezett a tanács és a parlament között. Most pedig úgy tűnik, hogy az utolsó háromoldalú egyeztetésen, amelyet a múlt héten tartottunk Strasbourgban, a tanács most késznek mutatkozott arra, hogy kompromisszumot érjen el a parlamenttel első alkalommal, és meg kellene ragadnunk ezt a lehetőséget most, hogy a kompromisszum valóra váljon. A tanács kitart amellett, hogy az áfa csalások hatályba emelése esetében a küszöböt legalább 10 millió eurónál kellene megszabnunk. Ez egy nagyon nagy horderejű csalást jelent, ez túl magas, az érték túl magas. Az áfa csalás alapja ugyanis egy ilyen összeg esetében túl magas szerintünk. Mi megpróbáltuk ezt a küszöböt lejjebb vinni. Természetesen az álláspontunk az volt, hogy 1 millió euró legyen, amennyiben két vagy több tagállam érintett, de adott esetben a megállapodás érdekében elfogadható lenne az 5 millió euró, mi erre törekszünk a következő három oldalú egyeztetésen, amelyre holnap kerül sor. Vannak egyéb kérdések is a megállapodásban, mint például a közbeszerzésekkel kapcsolatos csalás, valamilyen oknál fogva az, ezt a kitételt a tanács kivette a büntetőjogi bűncselekmények köréből. A parlament azonban ezt szeretné visszamenni a hatályba, és folytak viták a természetes személyekre vonatkozó szankciókról is. Várjuk a tanács álláspontját, készek vagyunk a kompromisszumra, és a négy éves maximális szabadságvesztést el tudjuk fogadni. A tanács kitartott emellett, hogy ez legyen a maximális, minimális küszöb. Mi eredetileg 5 évet kértünk, de készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk a 100 ezer eurós küszöböt, ami összekapcsolódna ezzel a küszöbbel, szemben az Európai Parlament eredeti álláspontjával, ami 50 ezer eurót tartott elfogadhatónak. És végezetül az elévülés a 12-es cikkben szerepel. Itt is készek vagyunk kompromisszumra a tanácssal. Elfogadtuk, hogy 5 éves legyen ez az elévülési időszak, csökkenthető 3 évre olyan esetekben, amikor a nemzeti jog sérül. Ez lehetne egy kompromisszum. A tanács hajlandónak mutatkozott arra, hogy az ÁFA kérdésében kompromisszumot kössön velünk. Ez fontos lenne az irányelv véglegesítése céljából, mert ha ezt nem érjük el, akkor az Európa Ügyészség nem jön létre, már pedig itt ez forog kockán. Részben azért is, mert hiányzik a tanácson belül is a konszenzus. Vannak országok, amelyek kihátrálnak a kezdeményezés mögül, ez pedig egy nagyon komoly kockázat. Ha tehát a PIF irányelvvel nem érünk el áttörést, akkor ennek kockázata fennáll, úgyhogy remélhetőleg holnap sikerül ezt lezárnunk. Köszönöm, Juan, hogy felvázoltad a jelenlegi helyzetet, most pedig Kortlarek úr az elnökség részéről tájékoztat bennünket, hogy hol tartanak a tanácsban az ügyészséggel kapcsolatos tárgyalások. Thank you, Chairman. Good morning. Köszönöm, elnök úr, és jó mindenkinek. Megerősíteném azt, amit Aguilar úr elmondott. Nagyon közel állunk, hogy lezárjuk a PIF irányelvet, amely előfeltétele az EPPO-nak, létrehozatalának. Nagyon egyetemen elmagyaráztuk azt a tagállamoknak, és a rövid időn belül sikerült megváltoztatni számos tagállam álláspontját, hiszen ahogy ön is tudja, még júniusban és kifogások voltak még a csalásra kapcs- klauzulával kapcsolatban. Most utoljára Koreperben voltak még bizonytalan országok, de a most kapott információk alapján úgy tűnik, hogy a holnapi Koreperülésen még pozitívabb eredményt várhatunk, mint legutoljára. A kérdés még fennáll, hogy a régi vagy az új szabályok, szabály, szavazási szabályokat alkalmazzuk-e, de e, legrosszabb esetben az történhet, hogy e, áprilisig várnunk kell, hogy a QNV az új szabályok alapján beiktassuk, mert különben nem tudjuk alkalmazni a szavazási szabályokat a tanácsban. Ami az EPPO-t, tehát az ügyészi hivatalt illeti, az a feltétel, hogy egy, beleegyezünk a PIF irányelvbe, amely tartalmaz az áfa család is. Ez nem csak a tanácsnak fontos, bocsánat, nem csak a parlamentnek fontos, hanem a tagállamnak is, tagállamoknak is. És enélkül nem támogatná elegendő tagállam az EPPO-t. Elnökségként tisztában vagyunk azzal, hogy az ügyési hivat, hogy az, hogyha az ügyészségi hivatalnak működnie kell, akkor legalább 20 tagállamnak fel kell sorakoznia mögötte. Az elnökség alatt intenzív vitát folytatunk a PIV irányelvről, pénzügyminiszteri kollégákkal és az ügyészi hivatal tekintetében számos lezáratlan rendelkezést véglegesítettünk, amelyet korábbi elnökségeknek nem sikerült, és ezen a ponton szeretném megköszönni a Luxemburg és a holland elnökség munkáját, akik mindketten nagyon aktív szerepet vállaltak, és a holland parlament helyzetével nyilván lehet képzelni, hogy mekkora erőfeszítést igényelt az ő igazságügyi hivataluk részéről, hogy ezt a, az aktát, ezt a tárgyalást előmozdítsák, mozdítsák saját parlamentjük rossz helyzetének ellenére. Ezért eh, köszönöm a korábbi elnökségek munkáját, végre sikerült eh, a hiányzó rendelkezéseket is véglegesíteni. Volt persze egy problémánk, eh, az összes rendelkezést befagyasztották a minisztériumi tanács során, mert hiszen nem volt egyhangúság, és a végső döntéshez egy, egyhangúságra van szükség így számos, több mint száz lábjegyzetet kellett feldolgoznunk a tagállamok eltérő áll, álláspontjára, és ezek nagyon fontos rendelkezések voltak. Ezért döntöttünk úgy, hogy külön más megközelítést alkalmazunk, és ezt a dossziét, dossziét átvettük a szakértőktől, és azt kértük a miniszterektől, az informális igazságügyi tanácsban, hogy sertákat nevezzenek ki, erről nem volt vita, hiszen egyelőre a parlamentek jelentését várjuk, de a PIF és az EPPO e tárgyalások nagyon intenzívek voltak, és az így kinevezett serpák részéről sikerült nagyon kedvező hangulatot teremtenünk, hatalmas erőfeszítésbe került, sikerült sok kompromisszumot elérni, és végül egyetértésre jutottunk a fennmaradó rendelkezések kérdésében is, hiszen próbáltuk törölni a lábjegyzeteket. Nem volt könnyű feladat, és vannak még részletek, amelyeket meg kell vitatni. Persze folyamatosan úgy tárgyalunk, hogy egyelőre semmit nem tekintünk elfogadatnak, amíg mindent nem fogadnak el, hiszen a tagállamok számára ez a javaslat egy csomag, egy rendelkezésről nem lehet megáll, meg, megáll, megállapodni úgy, hogy a többit figyelmen kívül hagyjuk. Az egész csomagot kell elfogadni, és minden tagállamnak látnia kell, hogy számukra ez a csomag kellően hatékony, és hozzáadott értéket teremt, európai a szellemisége, és a visszajelzésekből azt látjuk, hogy a célnál vagyunk. A legtöbb problémás kérdést a 20-as 3-as bekezdése volt, amely nagyon fontos a parlament számára is. És ebből az alkalommal szeretném elmondani, hogy voltak nagyon informális kapcsolatfelvételekre került sor a parlamenti képviselőkkel, és azt az információt kaptuk, hogy vannak rendelkezések, amelyek nagy jelentőségűek, eh, köztük ez is. Ez volt az oka annak, hogy ez a rendelkezés annyira komplikált volt, hiszen a tagállamok eh, olyan eh, állapotba próbáltunk eljutni a javaslattal, ahogy az elfogadható legyen a parlament számára is. Ez nem könnyű mindig, de, de igyekeztünk. Voltak még tisztázásra váró részletek, de közel van a befejezés. A probléma, hogy önök is tudják, az, hogy nem lesz egyhangúság a decemberi tanácsban, már legalább egy tagállamról tudunk, amelyik nem el fog szavazni, ha csak valami nagy dolog nem történik, ami nem fog megtörténni, hiszen a holland parlament tehát kötelezték arra, hogy ne támogassa a javaslatot. A másik tagállam, amely még bizonytalankodik, Svédország, hiszen az ő parlamentük igazságügyi bizottsága eh, kedvezőtlenül fogadta a javaslatot. A holland és a svéd parlament még bizonytalankodik a eh, sárga kártyát illetően. Az ő érveik nagyon hasonlóak a szubszidiaritással kapcsolatban, Svédország esetében még nem mondták ez utolsó szót, azt az Európai Bizottság fogja kimondani, nem az igazságügyi, bár kérdéses, hogy az Európai Bizottság eh, eltér az igazságügyi bizottság álláspontjától ebben a kérdésben. A holland parlament álláspontja miatt most egyel nincsen egyhangúság, eh, ezért eh, a fokozott együttműködés, amelyet a jogszabályalkotóktól vártunk akkor, amikor a 86-os cikket fogadtattuk el, ezt létre kellett hozni, és továbbra is nyitva van még a kérdés, konzultálunk a tagállamokkal, és meglátjuk majd, hogy hány tagállam tudja elfogadni a fokozott együttműködést. De ahogy mondtam, és még egyszer szeretném aláhúzni, nem választjuk a fokozott együttműködést, hogyha nincsen legalább 20 tagállam mögöttünk. Ez a minimum szám, amely alá nem mehetünk, akkor, hogyha az EPPO e irodája létre akarjuk hozni, hogy az hatékony legyen és európai szellemiséget képviseljen. igen, javaslom, hogy itt most hagyjuk félbe, hiszen többen érdeklődnek a részletek irán, de visszatérhetünk a konkrét kérdésekre, a tanácsiban felmerülő problémákról. Ezért most rövidre zártam, de a képviselők majd feltetnek kérdéseket. Kérjük a, a bizottságot is, hogy röviden szóljon hozzá, hiszen sok kérdésünk van még. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlök mindenkit, rövid leszek. Először is szeretném elismerésemet, kifejezésemet a mai megbeszélés iránt. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kövessék a dosszi alakulását, és örülök annak, hogy Agilar és a szlovák elnökségnek az a benyomása, hogy előre léptünk, mi is osztjuk ezt az érzést és mindez a szlovák elnökségnek köszönhető, akik nagyon e, őszintén feltárták, hogy hol tartunk, teljes képet kaptunk arról, hogy e, mi a helyzet, biztosak vagyunk abban, hogy megállapodásra juthatunk a PIF irányelvrel még az idén, hiszen nagyon támogatjuk azt a gondolatot, e, hogy ez egy csomag megállapodás lesz, amelyben a PIF és az EPO együtt kell kezelni, Egyetértünk azzal, hogy a 10 milliós küszöb túl magas, azt gondoljuk, hogy 5 millió elegendő lenne, hiszen az EPPO előnyeit így sokkal jobban érizhetnék egy alacsonyabb küszöbbel, ezért támogatjuk Ágiláru javaslatát a csökkentésre. Az EPPO-t illetően egyetértünk, hogy az áfa csalást fel kell venni a DPPO hatáskörében, amely hozzáadott érteket teremtene, de vannak más dolgok is, amelyet meg kell vizsgálnunk a szövegben, úgy mint az EPPO hatáskörét, a bizonyítékokat, a jelentésteteli közeledtséget, de biztosak vagyunk abban, hogy ezeket rendezni lehet a serpa eljárással, amelyre Kotlarik úr nemrég kitért és támogatják, támogatják az elnökség minden erőfeszítését, hogy ezt e, e, normális időn belül el lehessen érni, és megfelelő kompromisszumot lehessen teremteni, amely nem csak... Ami a fokozott együttműködést illeti, meg kell néznünk, hogy hol tartunk, és amint e, az igazságügyi bizottság összeült de decemberben, az igazságügyi tanács e, addig nem igazán lehet e, egyetértésre jutni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is, mondja az elnök. Most pedig eh, Matéra asszony és az előadók következnek. Eh, Hosszú következik, parancsolom. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. képviselő asszony szülői szabadságon van, és azt kéri, hogy egy-két megjegyzés kapcsán tájékoztassam önöket. Itt az EPO rendelt és a PIF irányelv is érintett. A PIF irányelv, eh, irányelv nagyon fontos a jelenlegi jogszabály elfogadása szempontjából, amely az EPO-t hozná létre, amely segítségével vizsgálatot lehet eh, folytatni, illetve bíróság elé lehet állítani a bűnösöket, az elkövetőket pénzügyi érdekek sértése esetén is. Gondolok itt a korrupcióra, az adócsalásra, az adóelkerülésre, illetve meg kell erősíteni a több dimenziós együttműködést a tagállamok között és az Európai Uniós intézmények között. Az áfacsalás benne van a PIF irányelvben, és ez rendkívül fontos, ezt többször, többször hangsúlyoztuk. Gressle asszony, illetve López Aguiar urak, árnyékjelentéstevők számára is nagyon fontos, és reméljük, hogy így pozitív eredményeket tudunk majd felmutatni. A PIF irányelv kapcsán reméljük, hogy a tanács az EPO-val kapcsolatos döntését is véglegesíti, és egy hatékony hivatalt állít föl. Szeretném hangsúlyozni az Európai Parlament álláspontját, melynek célja az, hogy létrehozzanak egy olyan hivatalt, amelynek a hatáskörét egyértelműen definiálják, és ez megfelelően együttműködik más Európai Uniós ügynökségekkel. Erről szavaztunk is. A tanácsban történteket figyelemmel követjük, és tudjuk, hogy igenis érzékeny és törékeny a helyzet mind a két anyag tekintetében. Nagyon reméljük, hogy hamarosan mélyreható eszmecsere lesz majd ebben a témában a tanács keretében, és akkor sikeresen lezárjuk a PIF irányelvet, és ugyanígy egyöntető döntés születik majd a tanácsban az EPO kapcsán. Így az Európai Parlament megkezdheti a jóváhagyási eljárás keretében a véleményalkotást. Matera asszony köszönettel tartozik a szlovák elnökségnek a két anyag kapcsán elvégzett munkáért. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Szilvia a szocialisták részéről kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanácsnak és a bizottságnak is köszönöm az elmondottakat. Valóban a szlovák soros elnökség komoly erőfeszítéseket tesz, a frakciónk ezt nagyra értékeli. Szeretném leszögezni, hogy számunkra mindenképpen fontos lenne, hogy valóban független és hatékony legyen az Európai Ügyészség, és Fosz kollega is az előadó nevében az imént elmondta, hogy valóban a PIF irányelv jóváhagyása, valamint az ügyészség létrehozása szorosan összefügg egymással. Ez, ez így van, ez egyértelmű. De azt is el kell mondjam, azok után, amit hallhattunk most, és miután betekintettem jó néhány dokumentumba és informális egyeztetéseket is folytattam, nem egyértelmű még számomra, hogy ez a bonyolult helyzet a tanácsban hogyan alakul, és ha megnézzük az eredeti bizottsági javaslatot, valamint a jelenlegi munkadokumentumot, amely most a tanácsban terítéken van, akkor azt kell mondjam, hogy nagy különbségeket láthatunk. A jelenlegi szöveg nem tartalmaz, hát igen, csak eltér az eredeti bizottsági javaslattól, kevés bennük a közös elem, és ha azt látjuk, hogy egyáltalán hány tagállam támogatja ezt a kezdeményezést, akkor még több kérdés merül fel. A tanács képviselője is utalt arra, hogy az ő véleménye szerint legalább 20 tagállam szükséges ahhoz, hogy megerősített együttműködés valósuljon meg. Talán az általa alkalmazott, az általa használt megfogalmazás azt is sugalja, hogy talán nem lesz 20 tagállam, amely támogatja a kezdeményezést. És még akkor is, hogyha 20 támogatják, kérdés, hogy mi a helyzet a további 7 vagy 8 tagállammal. Hogyan akarjuk akkor a csalás vagy az áfa csalás elleni kérdéseket szabályozni? Ha határon átnyúló jelleggel sérülnek az EU pénzügyi érdekei, és ezeket védeni szeretnénk. Mi a helyzet, hogyha nem vesz ebben a kezdeményezésben részt minden tagállam? A megerősített együttműködés akkor valóban megvalósul, de mi a helyzet a többi tagállammal, milyen kapcsolat alakul ki velük, akikre nem vonatkozik majd ez a szabályozás. Tehát elég sok még a nyitott kérdés mi minden esetre alaposan megvizsgáljuk majd az eredményt, ugyanis valóban egy többletértékre van szükségünk, ezen van a lényeg. Uh, um, Köszönöm szépen. Michel Louis, az ALDE árnyék jelentéstevője, tessék megadom a szót. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai entendu des, des propos euh, un peu optimistes. Moi, je... Louis Michelnek adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen. A, sajnos az Európai Parlament megjegyzéseit nem, fel, nem vették figyelembe megfelelően, és ezért csalódásnak kell hangot adni és azt látjuk, hogy az Európai Parlament kompetenciáját, tehát a függetlenségét megbékjózták, és nem vették figyelembe, hogy milyen hozzáadott értéket adhat ez a rendszer. Amikor társfinanszírozás esetében ö, csalás esete merülhet föl, akkor az ügyesség nem tud eljárni és így nem lehet megfelelően kezelni a káreseményt. Fontos, hogy az, illet, az adott klauzulát mm, átfogalmazzák. Ami pedig a hatáskörök kiosztását illeti, a nemzeti hatóságok kapják az utolsó szót, és hát ezt sajnálattal veszem tudomásul. Az Európai bíróság kell, hogy ebben döntsön, illetve ő határozza meg, hogy a hatáskörök hogy, hogy osztan, oszlódnak meg. Valóban újra kellene újra kellene tárgyalni ezt a kérdést. Mi a helyzet akkor, hogyha a tagállamok blogban elutasítanak egy ilyen javaslatot? és hogyha nem illetékes az Európai Bíróság az ilyen kérdésekben, akkor legalább egy tagállami bírósághoz kellene, hogy kerüljön a kérdés. Ezt fontosnak tartom. Ami pedig a PIF-et életi, itt is szkeptikus vagyok, hiszen a 10 millió eurós küszöb az áfa az áfa csalás esetében nem tartozik az Európai Ügyészség hatáskörébe, sajnos, Ezt meg kell nézni, és nem tudom, hogy értékelték-e, hogy milyen, milyen problémák esetében járhat el az ügyészség, hogyha ilyen magas a küszöbérték. Tehát ez súlyos problémát jelent. A közvélemény pedig águs szemekkel figyel bennünket teljesen helyesen. A svéd és a holland parlament megerősített együttműködést szeretne, de szerintem más, ese, más országok is, is együtt kívánnak működni, hogyha nincsen ügyészség. Kérdés pedig, hogy mi történjen, közösen lépjünk, de kis lépésekkel haladjunk előre, vagy pedig nagyobb lépésekkel, de kevesebben. És ugye itt a tanács ebbe az irányba lépne, kisebb lépésekkel haladunk előre közösen. Meg kell nézni, hogy hogyan lépjünk fel az áf- a csalás ellen, és fontos, hogy itt eleget tegyünk a saját feladatunknak, illetve a hatáskört bővítsük. Szerintem újra kell tárgyalni ezt a szöveget, hiszen ezek a kérdések súlyos problémát jelentenek Tudom, hogy a tanács erőfeszítéseket tett, és a bizottság pedig elég közel áll az Európai Parlament javaslatához. Mégis sajnálom, hogy ilyen kritikus hangot kellett megütnöm. Sajnos úgy érzem, hogy nem történt kellő mértékű előrelépés egy olyan anyagban, amelyet rendkívül fontosnak tartok, annak érdekében, hogy a, az európai intézmények, illetve a tagállamok között orvosolni lehessen a csalás eseteit. Thank you. Uh, köszönöm. Cserovszkiu következik. Děkuji, pane předsedající, děkuji předsednictví, děkuji komisi, děkuji reper... Köszönöm, elnök úr, köszönöm az elnökségnek és a bizottságnak, valamint uh, az előadónak is hogy ismertette velünk a három oldal egyeztetések eredményét. Föderalista vagyok, a cseh föderalisták elnöke, és noha ez a javaslat eléggé föderalista természetű, ebben a formájában, jelenlegi formájában nem tartom elfogadhatónak. Teljességgel egyetértek az előttem szóló kollégákkal, én számítottam arra, hogy ma választ kapunk arra a kérdésre, hogy mibe fog ez kerülni, ki fogja megfizetni az Európai Ügyészséget, hol lesz a székhelye. Részletes válaszokat szeretnék. Nem minden képviselő előadó vagy társelőadó, de ettől még nagy mértékben nagyon fontosnak tartjuk ezt a javaslatot, hiszen otthon is egyeztetünk az ügyészekkel, az ügyészséggel, és fontos számunkra egyértelmű az, hogy az Európai Ügyészség létrehozása nagyon sok megválaszolatlan kérdéssel kapcsolódik össze. Én például tíz éven keresztül nagy vállalatok igazgatásával foglalkoztam, és láttam információkat arról, hogy mindez mibe kerül. Nevetségesnek tűnt számomra ez, hiszen tudom, hogy mibe kerül a Eurojust, tudom, hogy más európai ügynökségek milyen költséggel járnak, és ez a jelenlegi, jelenlegi javaslat túl alacsonynak tűnt számomra. Ami pedig az illetékességet illeti, illetve azt, hogy a 10 millió értékű áfacsalás kerülne csak a hatályba, szerintem ez a küszöb túlságosan magas. Szlovákiában az áfacsalás esetében 1 milliárd euró a küszöb, de csak 40 olyan ügy merül fel, amely esetében 10 eh, millió eurós eh, küszöböt elérnek eh, az, az ügyek. Csehországban kb. 20 ilyen eset volt, Lengyelországban is, és ezt a három országot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az Európai Ügyészség kb. 100 ügyel foglalkozhatna évente. El tudják ezt képzelni? Egy normális ügyészség esetében 6-7 ügyel kell megbirkóznia ahhoz, hogy hatékonyan tudjon eljárni. Itt pedig több ezer oldal kell, oldalt kell átvizsgálnia, ez elképzelhetetlen, nincs az az főügyész, aki ilyen ügyekkel foglalkozna, nem csak jogi, hanem gazdasági, közgazdasági ismeretekkel is kell rendelkeznie. Csehországban kb. két-három ügyész van, aki ilyen ismeretekkel rendelkezik, Szlovákiában egy, Lengyelországban is talán egy. Nem akarok nagyon szkeptikus lenni, de egy valamit szeretnék hangsúlyozni. A következő vitában, amikor az ügyességről beszélünk, szeretnék konkrétumokról beszélni. Hol lesz például a székhely? Ki fogja mindezt megfizetni? Hogyan lesz a finanszírozás? Hogyan tudjuk ezt biztosítani? Azt mondták, hogy a eurojust lesz egy közös elnökség, hát ez nevetséges. Én két és fél éve foglalkozom a eurojust és elképzelhetetlennek tartom azt, hogy az Európai Ügyészség igazgatója és a Eurojust igazgatója ugyanazt a, ugyanazt a titkárnőt alkalmaznám. Az ördög a, mindig a részletekben rejlik, de a cseh köztársaságban, hogyha egy főügyész jó helyzetben van, akkor körülbelül 700 um, eurót uh, keres, mégis um, egy asszisztens, az európai ügyész uh, asszisztense mennyit uh, keresne? Csehországban körülbelül két és fél ezer eurót kapna, az ügyészet talán 3000 eurót keres. Vegyük figyelembe azt, hogyha Csehországban mindenki európai ügyész szeretne majd lenni, és senki sem szeretne már Cseh, Csehországban ügyészként dolgozni, hiszen ugyanazon munkáját sokkal kevesebbet keresnének majd. Az európai ügyész körülbelül 10 ezer euró havi keresetet kapna Csehországban, az ügyész ennek még csak az egy ötödét sem keresi meg általában. Eva Jolie and Katerina. Köszönöm szépen, Éva Zsoli és Katerina kapják meg a szót nagyon röviden, és aztán pedig a tanács. utána utána meghallgatás következik majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom a szlovák elnökségnek mindazért az energiáért, amit beletette be az anyagba, ebbe az irányelvbe, amely az EPO és a PIF témákra vonatkozik. Radikus, radikális változtatást hoz, ezért nagyon fontos, hogy tető alá hozzuk ezt a javaslatot. Úgy érzem, hogy észszerűen kell eljárnunk, és tudnunk kell, hogy a legjobb a jónak az ellensége. Bármit változtatunk, hogyha ez a jobb irányba halad, az valós forradalmat jelent, tehát akár kis lépésekkel is előre léphetünk. Fontosnak tartjuk azt, hogy bizonyítékot lehessen kapni a tagállamoktól egy megfelelő struktúra fölállításával vizsgálatot lehet indítani paralel módon az érintett országokkal, országokban, és ez megváltoztatná a helyzetet. Nem szabad azonban alábecsülni a áfacsalás esetében a küszöbértéket. Annyit mondhatok szakmai tapasztalataim alapja, alapján, hogy nagyon gyorsan, magas összegekre rúg az áfa csalás. Például gondolok itt a CO2 kótákra, itt 1,8 milliárd euróra rugott ennek a költsége. Tehát látjuk, hogy magas összegekről van szó, és ennek az áll a hátterében, hogy a csalás hosszú időn keresztül fönnáll. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy megállapodjunk, még akkor is, hogyha magas a küszöbérték, azért, mert így az igazságügyi nemzetközi együttműködés területén előrelépés történne, megváltoztatnánk a struktúrát, Európai Uniós szintre emelnénk. Természetesen ezzel érintjük a szuverenitás problémát, de az, hogyha van egy európai ügyészség, amely a nemzeti bíróságok előtt jár el ezekben az ügyekben, ez egy olyan struktúrát hozna létre, amely segítségével hatékonyan föl lehet lépni a csalás ellen. Hogyha az áfa csalással szemben valóban föl tudjuk venni a harcot, akkor milliárdok kerülnek egy-egy ország kasszájába, illetve az Európai Uniós költségvetés hiányosságait is pótolhatnánk ezért. Egyetértek azzal, hogy sürgősen lépnünk kell, meg kell változtatnunk a struktúrát, és ha ezt nem sikerül tető alá hozni a szlovák elnökség kapcsán, akkor mindez a munka elvész a sülyeztőben, talán hosszú időre. Ezért a tárgyalóknak nagyon sok bátorságot kívánok, és reményt, azt lehetne kérni a nemzeti parlamenti képviselőtársainktól, hogy támogassanak bennünket, hiszen ez az Európai Unió előnyét szolgálja. Köszönöm, Katrina Csinicsi következik. Köszönöm szépen. A tanács és a bizottság képviselőinek eh, szeretnék köszönetet mondani, illetve az összes kollégának, aki hozzászólt, különös tekintettel az előadónak is. Most eh, betekintést kaphattunk egy eh, ilyen fontos témába, mint a PIF rendelet, valamint az Európai Ügyészségről szóló anyag. A 80-as évek óta Olaszországban az igazságügyi együttműködés volt tulajdonképpen az az eszköz, amelyel eredményeket tudtunk felmutatni a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, de tudjuk, hogy a szervezett bűnözés cselekvési tere most kibővült, és határon átnyúló jelleget öltött. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok minden történt a pénzügyi csalás terén is. Fontos, hogy más területeken intézkedések szülessenek a megelőzés céljából. Például ami az áfacsalást illeti, vagy a pénzügyi csalás, ezzel szemben küzdenünk kell, ez elengedhetetlen. Csak támogatni tudom azt, amit López Aguilar képviselő is elmondott a PIF rendelet, illetve az állam, illetve az Európai Ügyészség témájában nem férhet kétség ahhoz, hogy az az anyag, amelyről ma vitázunk, finoman fogalmazva már nem olyan nagyra törő, mint amilyennek mi látni szeretnénk itt az Európai Parlamentben. A megerősített együttműködés azt eredményezi, hogy bizonyos tagállamok leválnak eltérő helyzetek születnek, és ezáltal további bűncselekmények elkövetése válik lehetővé, lehetségessé. Támogatom azt, ami a két dokumentumban szerepel, ugyanakkor biztatnunk kellene az Európai Tanácsot, hogy törekedjen egyhangú döntéshozatalra, mert akkor az Európai ügyesség valóban eleget tenne a céljának és értelmet kapna. Ha ez nem így történik, akkor egy komoly problémánk lesz. Elengedhetetlen tehát mindkét dokumentum mielőbbi elfogadása. Elmondtam már, hogy természetesen jobb lenne, hogyha sikerülne egyhangúan dönteni, de arra kérném a tanácsot, hogy legalábbis tegyen egy kísérletet erre. Az is fontos, hogy a tagállamok nagy támogatásával tudjuk elfogadni ezt a kezdeményezést. Köszönöm tehát még egyszer ezt a vitát, és remélem, hogy mindkét rendeletet minél hamarabb el tudjuk fogadni. Köszönöm. Katarina, tanácsot kérdezném, hogy szeretne hozzátenni valamit az eddigiekhez. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy a képviselők mit hangsúlyoznak. Nyilván ez nem jelent újdonságot az önök számára, de szeretném megkérdezni, hogy kívánok-e valamit hozzátenni az eddigiekhez, ahhoz, amit a képviselők ma elmondtak, ha lehet, akkor minél rövidebben. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy reagálhatok. Ami a tagállamok számát illeti hármat eleve ugye Írország, Dánia és az Egyesült Királyság, őket eleve eh, ki kell hagynunk, hiszen eh, opt-outot eh, élveznek, tehát csak 25 tagállamról beszélhetünk, de Hollandia parlamentje már nemet mondott a javaslatra, Úgyhogy 28-an egyhangúan természetesen nem tudnak dönteni, eleve 25-tel indultunk, de most már csak 24 tagállamról beszélhetünk, úgyhogy ez a kiinduló pont de ennek ellenére reméljük, hogy jelentős, hogy a tagállamok jelentős száma támogat bennünket. Ami a 23-as cikket illeti, természetesen ez egy rendkívül kényes kérdés, és erről továbbra is egyeztetünk, de más megvilágításba kell helyeznünk ezt a cikket, hiszen ez elválaszthatatlanul össze kapcsolódik a bűncselekményekkel, mint például az áfacsalás. Hogyha ez a jövedékiadóval kapcsolatos csalással összefügg, akkor ezt ennek fényében kell vizsgálnunk. Vagy ha más jogsértésekre kerül sor. Ha egy bűncselekménnyel követése elkövetésében illetékes lesz az ügyészség, akkor másban is. Tehát a 23-as cikk arról rendelkezik, hogy az Európai Ügyészség nem csak a PIF jogsértéseket vizsgálhatja, vizsgálhatja ki, hanem más esetekben is vizsgálódhat, amelyek a tagállamok szempontjából sokkal relevánsabbak, hiszen a, az okozott kár is jelentősebb, és a szankciók is jelentősek lehetnek, tehát erre ügyelnünk kell. Ami pedig azt illeti, hogy ki dönt az összeférhetetlenség témájában, jelenleg a nemzeti bíróságok az illetékesek, de ezt már a bírósággal is megvitattuk, és a bíróság azt nyilatkozta, hogy a, hogy a szerződés előképpen rendelkezik, lesznek előzetes döntéshozatal iránti kérelmek, amelyek miatt az Európai Bírósághoz lehet fordulni, és végeredményben az Európai Bíróság dönt, de még ők is ellenezték a közvetlen hatáskört. Ami pedig a küszöböt illeti, hálás vagyok Zdechovszki úrnak az adatokért. Noha egy kicsit negatívabb hangvételű volt a hozzászólása, konkrét is volt persze, de az adatok, amelyeket ismertettet, elég egyértelműek voltak. Lesznek ügyek, itt most csak áfa csalásról beszéltünk, de vannak egyéb olyan jogsértések is, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik, és a pif el kapcsolatosak, tehát ezeknek az értéke jelentős lesz. Ami a szakértőket illeti, nemzeti szinten lehet, hogy nincsenek olyan jelentős szakértők minden egyes tagállamban, de éppen ezért jönne létre az Európai Ügyészség, hiszen az Olaftól jönnek a munkatársak, akik nagy tapasztalatot halmoztak fel ilyen téren. Éppen ezért kellő szakértelem, tapasztalat fog felhalmozódni, hatáskör, olyan jogsértések kivizsgálásában, amelyek kivizsgálása nemzeti szinten nehéz, többek között azért, mert határon átnyúló természetűek. Általában a vizsgálatok egy tagállamban a határnál megállnak, míg az Európai Ügyészség sokkal jobb eszközökkel rendelkezne, hogy a határon átnyúló ügyekben is vizsgálódhasson, azáltal, hogy létrehozunk egy egységes igazságügyi térséget. Ezt is figyelembe kell tehát vennünk. ami pedig azt illeti, hogy ki fog eh, vizsgálódni, amennyiben, am, am, ha jól ismerem a cseh jogrendszert, eh, a 10 millió eurós eh, küszöb alatt is nemzeti hatáskör érvényesül, és ez más tagállamokra is alkalmazható. Ami pedig a nem résztvevő tagállamokkal való kapcsolatot illeti, nos, valóban ez egy fontos kérdés. Ezt szintén megvitattuk, és az eszmecsere eredménye az volt, hogy a résztvevő és a nem résztvevő tagállamok, valamint az Európai Bizottság számára is kötelező a szerződés négyes cikke, amely az együttműködés elvéről rendelkezik. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy rosszabb legyen az ügyészséggel az együttműködés, mint amilyen most az együttműködés. Tehát valóban az együttműködés elve kötelező érvényű mindannyiunkra nézve, és minden bizonyal a bíróság is egyértelműen állást foglal majd az olyan esetekben, amikor valaki nem hajlandó együttműködni, együttműködni tehát ez nem jelenthet problémát végeredményben. Nem tudom, hogy mindenre reagáltam el, de azt hiszem, hogy igen. Köszönöm szépen. Kifutunk az időből, bár a társelnököm nem érkezett, még ne, nem érkezett meg. A bizottság szeretne hozzászólni. Kérem, hogy fogja nagyon rövidre. Elnök úr, az őszinte együttműködés keretében nagyon rövid leszek. Az elnökség már nagyon átfogóan válaszolt minden kérdésre. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, azt, hogy az önök támogatására van szükség a nemzeti parlamentekkel szemben. Madame Zsöli asszony is hangsúlyozta, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy elérjük a nemzeti parlamenteket, hiszen a dolgok ott ülnek el. Nagyon fontos, hogy felvegyék a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel, és felkérjék őket, hogy támogassák az EPPO gondolatát. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, csatlakoznék ehhez. Nagyon örülök, hogy szó, szóba hozta, nem is számítottam erre. Én magam is erről akartam szólni. Köszönöm a képviselőknek eh, a hozzászólásaikat. Mindig is támogattuk eh, az EPPO gondolatát, de kritizáltuk persze. Nagyon jó szövegek születtek, eh, ahogy Csincsi asszony is mondta, a legtöbb tagállamot felölelte, de ez most nem fog varázsütése megtörténni. Lobbizni kell, küzdeni kell a javaslatért. Egyértelmű, hogy ahogy Michel úr és mások mondták, gondjaink is vannak vele. Tehát nézzük meg, hogy hol tartunk, és eh, az elnökség nagyon nyíltan beszélt arról, hogy mi a helyzet. Nézzük meg, hogy hogy, hogy alakul ki a szöveg, és hogyan lehet arra reagálni, de szerintem a képviselők nagyon egyértelműen elmondták, milyen kérdések merültek fel. És mi a tagállam, meg tudjuk nevezni azokat a tagállamokat, akiknek gondjaik vannak ezzel. Nagyon örülök, hogy ennyire nyílt őszinte vita zajlott arról, hogy mi történik a szöveggel. Szerintem ez a feladatunk. Nézzük meg tehát, hogy hogyan lehet tovább lépni, és hogyan lehet reagálni az átírt szövegre, és egyetértek azzal, amit a bizottság mondott. Küzdeni kell a javaslatért egyértelműen, és fel kell kérni a tagállamokat, hogy sorakozzanak fel. Köszönöm szépen a képviselőknek a munkáját különösen az árnyék előadókét és azokét a képviselőkét, akik részt vettek. Kövessük figyelemmel ezt a, az anyagot, és nézzük meg, hogy merre tart. Kedves kollégák, most pedig egy meghallgatás következik a Nőjogi Szakbizottsággal együtt, és megvárom az társelnökömet a Nőjogi Bizottságból, aki pillanatokon belül megérkezik. Kérem, hogy addig ne menjenek sehova, maradjanak itt.